So, dear colleagues, yes. now we move to the econ part. Kedves kollégák, folytatjuk a munkát a foglalkoztatási szakbizottság kollégáinak az együttműködését. Megköszönöm, nem kell itt újra köszöntenem a vendégeinket, hiszen maradnak velünk. Az Ekon bizottság napirendjét elfogadottnak vesszük, elnöki közlemények nincsenek, úgyhogy rögtön folytathatjuk is ezt a gazdasági párbeszédet a biztosokkal. Most a költségvetés tervezetről fogunk beszélni az eurózóna tagállamaiban. Bizonyára tudják, hogy egyetlen egy költségvetés tervezetről sem derült ki, hogy súlyos szabályt sértett volna. Néhol felmerült ennek a kockázata, de a legtöbb ilyen tervezet elfogadható. És vannak mondjuk olyan tagállamok, amelyek egy picit messzire mentek a lehetőségeiknél, de érdemes megjegyezni, hogy a bizottság az ország specifikus ajánlásoknak megfelelően kifejezte már azt a szándékát, hogy egyenként kívánja mérlegelni a Matrix figyelembevételével is a tagállamokat. Két eset van ahol személyre szabottabb, illetve tagállamra szabottabb célkitűzések alkalmazása indokolt. Módszertani szempontból azt hiszem a Matrix egy pozitív újítás, és a következetességet segíti elő. Commission of the aggregate fiscal stance and of the specific uh, macroeconomic conditions. A gazdasági és fiskális körülmények és a horizontális konzisztencia megteremtését, megőrzését teszi lehetővé. A deficit is csökkent, az államadóság is csökken, különösképpen egyébként a deficit esetében beszélhetünk pozitív fejleményekről, még persze a cél fölött van a deficit, de pozitívak a fejlemények. A legutóbbi előrejelzés az egyébként jobb, mint az előző. Tehát a legfrissebb az jobb, mint az előző, úgyhogy egy kicsit túl teljesítünk. Az elsődleges többlet, illetve a fiskális állapotok is pozitívabbak, mint számítottuk. Most, hogy ezt elmondtam, először Dombrovski szúrnak adom meg a szót, és utána pedig Moszkovici úrnak az előadásukat tartsák meg. Parancsolja. Uh, uh, uh, members. So, uh, alongside of the uh, European... Hölgyeim és uraim, az európai szemeszter csomagja mellett elfogadtuk természetesen a költségvetési tervek a 18 eurozónás tagállam költségvetés tervezetével kapcsolatos véleményünket, Görögország kivételével, ugye, mert Görögország még mindig egy ESM programban van, a közleményt is közzétettük, a döntéseket meghoztuk a stabilitási és növekedési paktum értelmében. A kiadott vélemények fontos mérföldkövet jelentenek az eurozóna tagállamainak felügyeletében, mert így a kormányok és a nemzeti parlamentek figyelembe tudják ezeket venni a költségvetések véglegesítésekor, és el tudják kerülni a szabályszegést. Az eurozónában javult a helyzet, a gazdasági válságból való kilábalást figyelhettük meg, és arra számítunk, hogy ez így fog folytatódni. Azonban, mivel a tagállamok a válságból való kilábalás, illetve a gazdasági ciklusuk különböző szakaszaiban vannak, a bizottság hangsúlyozza, hogy nagyon fontos, az állami kiadásokra odafigyelni és a gazdaság bővülésének a támogatására, a magas államadóság csökkenés, csökkentése és a fiskális pufferek megteremtése a prioritás továbbra is, hiszen a jövőben is sokokra fel kell készülni ami a strukturális kiigazításokat illeti. 2017-ben javulást tapasztaltunk, de a strukturális deficit az eurozónában növekedni fog 2018-ban a GDP 0,1%-ával. 2018-ban tehát a e, fiskális helyzet többé-kevésbé semleges az eurozónában. Van egy-két atipikus jellemző, de az Európai Fiskális Tanács véleményének megfelelő a helyzet. Csak Spanyolország és Franciaország van a túlzó deficit eljárásban, ők a gdp juk 3%-a alá kell, hogy szorítsák az adósságukat. A spanyol helyzet a stabilitási és növekedési paktumnak megfelelő, egyelőre politika változtatásra nem kerül sor, 2018-ban a 3% alá fog csökkenni az adósság Franciaországnak is, a túlzott deficitet ki kell igazítani, és itt már a itt a preventív intézkedésekről van szó, 2018-tól indulóan egy ilyen forgatókönyv esetén felmerül annak a kockázata, hogy a stabilitási és növekedési paktum intézkedéseinek nem felel meg. Vannak még olyan tagállamok, hatan, amelyek a tavalyi 8-hoz képest, amelyek esetleg nem felelnek meg az előírásoknak. Hat eurózónás tagállam megfelel, Németország, Litvánia, Luxemburg, Lettország, Hollandia és Finnország. Öt másik ország még nagy részt megfelel az előírásoknak, Észtország, Írország, Ciprus, Málta és Szlovákia és öten pedig nem teljesítik az előírásokat, illetve hát ez a kockázat merül fel Ausztria, Belgium, Olaszország, Portugália és Szlovénia. Arra kérünk valamennyi tagállamot, hogy hozzák meg a szükséges intézkedéseket a nemzeti költségvetési eljárásokban, hogy a 2018-as költségvetésük megfeleljen a stabilitási és növekedési paktumnak. Pierre is és én is együtt levelet küldtünk a hatóságoknak, a pénzügyminisztereknek az érintett országon, és hangsúlyoztuk, hogy mennyire fontos a 2018-as költségvetés elfogadása a főbb rendelkezések felhigítása nélkül, és hogy a GDP 0,3%-a alá csökkenjen a hiány. Gualtieri elnök úr már utalt erre. Ez kevesebb, mint ami matematikailag a Matrixból uh, ki jönne. A strukturális reformokat illetően a nyugdíjak a fő állnak a figyelem középpontjában, mert Olaszország állapotának a menedzseléséhez ezek is fontosak. Tavasszal fogja majd a bizottság újra értékelni 2018-ban Olaszország állapotát, miután most a pénzügyminiszternek írtunk. A fiskális állapot javult tehát Európában, kevesebben vannak a túlzott deficit eljárásban, kevesebben vannak a szabályszegéshez közel, az átlagos deficit és hiány szintje is alacsonyabb, úgyhogy ez pozitív. Most átadnám Piernek a szót, ő majd beszámol azokról a döntésekről, amelyeket a stabilitási és növekedési paktum értelmében hoztunk meg. Köszönöm. Elnök úr, Valdis már bemutatta ezeket a horizontális üzeneteket, amelyeket a tagállamokhoz intéztünk. Ugyanakkor jelentős eltérések vannak a tagállamok között, tehát differenciált megközelítést alkalmazunk, hogy jó egyensúly alakuljon ki. Egyrészt a gazdasági bővülés támogatását illetően, másrésztről pedig az államháztartás életképességét illetően. Hogy ez elérjünk, ez egy olyan módszerre van szükségünk, amelyet azt hiszem sikeresen követtünk mostanáig, Intelligensen alkalmaztuk ugyanis a stabilitás és növekedési paktumot más szavakkal, a szabályok teljességének tiszteletben tartását óhatjuk, ugyanakkor ugye itt 1,1% a GDP arányos hiány, és 2018-ban esetleg már nem lesz ilyen túlzott hiányos eljárás. Ez nem egy hanyag megközelítés, de mindenképpen ha alkalmazzuk ott a rugalmasságot, ahol ez szükséges. 18 költségvetés tervezetet elemeztünk, nem pedig 19-et, mert Görögország még egy másik kategóriába tartozik, Németország, Ausztria, egy megváltozatlan politikai alapon álló költségvetést mutattak be, ugyanakkor ott választások voltak a közelmúltban. Spanyolország szintén egy változatlan politika mellett nyújtott be költségvetés tervezetet, de ott ugye egy késedelem alakult ki, ugye nagyon jól ismerjük Katalónia helyzetével kapcsolatos problémákat. Nos, ezen országoknak egy aktualizált költségvetés tervezetet kell benyújtaniuk, amint a kormányuk teljes költségvetési hatáskörrel rendelkezik, vagy a költségvetés rendelkezésre áll. Most nézzük meg az érdemi részt. A szabályok ugye különbözőek országonként, attól függően, hogy a prevenciós ág hatája alá, vagy a korrekciós ág hatája alá tartoznak-e azon tagállamok, amelyek a prevenciós alatt vannak, ezek 3% alatti deficittel rendelkeznek, a közép távú célokat kell, hogy betartsák, vagy kiigazítani a pályájukat. Ugye itt továbbra is van egy biztonsági más, és ez a kockázatokat csökkenteni az államháztartásokra, és az államadósági kritériumot is elemeztük adott esetben. Ugye a 3% alatti 300, 300 feletti ö, tagállamoknak pedig azt kell elérniük, hogy ezen küszöb alá kerüljenek. Egyetlen tagállam sincs ö, különlegesen sős nem megfelelőségi állapotban, és ez már is egy jó hír, tehát nem kértünk egyetlen költségvetést sem ö, felülvizsgálni teljes mértékben. Ugyanakkor vannak aggodalmaink, kiegészítő információkat kértünk Belgiumtól, Franciaországtól, Olaszországtól és Portugáliától. Az érintett tagállamok válaszait figyelembe vettük az elemzésünkben. Tehát több esetben a bizottság úgy véli, hogy a kiigazítás az alatt van, amit a stabilitás és növekedési paktum követel, különböző fokozatú kockázatokat látunk, és megfelelő intézkedések szükségesek ezen esetekben. Most nézzük országonként részletekben, kezdjük azzal a hat országgal, amely a prevenciós ág alatt van, hat ország konform költségvetést adott be, öt olyat, amely nagyjából megfelelő, és aztán öt ország pedig olyat, amely esetében a költségvetés tervezett esetleg ne, nem felel meg a stabilitás és növekedés paktum követelményeinek, és egy jelentős 0,5%-os, illetve 0,25%-os GDP arányos eltérés mutatkozhat egy, illetve két év alatt Belgium és Olaszország esetében fennáll a nem megfelelőség kockázata az államadóság csökkentés kritériumának Olaszországban egy jelentős bizonytalanság van a végleges költségvetés tervezet kapcsán, és levet intéztünk az olasz hatóságokhoz, hogy értékeljék újra az adósság csökkentési kritériumot. A 2017-es valós adatokra várunk, hogy ezt 2015 tavaszán megtegyünk aztán itt van egy részről a növekedés támogatása és az államháztartás konszolidációja. Olaszország és Szlovénia esetében elfogadható ez a különbség, és két ország van a korrekcióság alatt, Franciaország, itt az őszi előfeltételezés alól ból indultunk ki, mely szerint 2,9%-ra süllyed majd a deficit 2018-ban, tehát már ezt a költségtervezet, költségvetés tervezetet a prevenciós ág szabályai szerint vizsgáltuk. De ez a struktúrás deficitet illetően nem konformitás hiányt mutat. Ugye itt 2,4% volt, noha itt 0,1 százalék volt az eltés, amit a francia, francia kormány jelzett előre. Tehát itt kérdéseket intéztünk a 2018-as adóságcsökkentési kritérium betartását illetően, ami a spanyolszegi költségvetés tervezetet illeti, globálisan megfelel a paktunk követelményeinek 2018-ra, a 2017-es előrejelzések szerint a szerződések 3%-os referenciaértéke alatt lesz a deficit, nem kért senkire rugalmassági záradék alkalmazást, ugyanakkor többen kiemelték, hogy a menekült áramlás miatt vannak költségvetési kihatások és biztonsági intézkedések miatt, így Ausztria kérte ki 2017-re a biztonsági intézkedések miatt a rugalmassági intézkedések alkalmazását, nem tette azonban ezt 2018-ra. Tehát a párbeszédünk esetében mindig nagyon fontos ez a nyomonkövetés a bizottság részéről, és Valdisszal később várjuk az önök kérdéseit. We start immediately with them. Köszönöm. Meg is kezdjük akkor a kérdés, kérdéseket és válaszokat. Brian Hayes a néppárt képviseletében. Köszönöm, elnök úr. Üdvözlöm a elnök urat, Moszkovicsi biztos urat az ülésünkön azt hiszem nyugodtan mondhatjuk, hogy nagyon sok előrelépést sikerült elérni az államadóság és deficit csökkentésben az EU-ban, ezt el kell ismernünk. Én hazámra, Írországra szeretnék rákérdezni, mert szerintem rendkívül jól haladtak az elmúlt években. Az első kérdésem a Brexit fenyegetésével kapcsolatos, tehát hogy mekkora a hard Brexit veszélye, és ez milyen hatással lesz az ír gazdaságra. Én tudom, hogy a költségvetés tervezetben, amelyet Írország benyújtott, szólnak erről, de nem tudom, hogy hogy nézne ki egy aszimmetrikus sok és milyen hatással bírna ez az ír növekedésre, az ír fiskális helyzetre azt hiszem, hogy fel kell készüljünk a legrosszabb helyzetre, arra, hogy mi történik akkor, hogyha a tárgyalások nem bonyolódnak jól. A második kérdésem az output gapre vonatkozik. ami eltorzulhat az egyik évről a másikra. És az a kérdésem, hogy a bizottság milyen helyzetben van, meg tud-e fogalmazni új javaslatokat ezen a területen, amelyek tükröznék a valóságot, különösképpen olyan tagállamok esetében, mint az én hazám, de vannak más országok is, ahol mondjuk változik a növekedés, mert változik a lakosság, vagy mondjuk változik a gazdaság. Ha nagyon exportorientált gazdaság, akkor ennek komoly hatásai vannak, és hát említett említették a tanácsi munkacsoportban, amelyik a módszertanról tárgyal, az output gap esetében foglalkozott ezzel a kérdéssel, és engem érdekelne, hogy, a, hogy erről a kibocsátási résről, az output gapről hangzott el. Aztán pedig a felülvizsgálati missziókat Dublinban, hát nem mondom, hogy nem üdvözölnénk, Moszkovicsi biztos urat is mindig szívesen látjuk, de hát azért el kell most már jutnunk oda, hogy a programok utáni felügyeletet abba hagyjuk. Vége van a programnak, megvolt a vizsgálat, miért folytatódik ez? És ha kiegyensúlyozott a költségvetésünk, akkor most már ez a felügyeletnek a végét fogja jelenteni, nem bántania, vagy nem kritizálni akarok, csak ez azért mégis foglalkoztat. Aztán a befektetések hiánya. 20%-on állunk, de kérdezem, hogy olyan tagállamok esetében nagyobb rugalmasságokra, rugalmasságra van-e szükség, amelyek egy ilyen programot végrehajtottak? Mi a bizottság véleménye? a nagyobb rugalmassággal, a befektetésekkel kapcsolatban olyan tagállamokban, ahol a magán és az állami befektetés is nagyot esett, mert a válság ennyire súlyosan érintette őket. Köszönöm. Uh, okay, uh... Thank you uh, for those uh, questions. So first... Köszönöm a kérdéseket. Először az ír gazdasággal kapcsolatos kérdésekre válaszolnék valóban most jól teljesít a gazdaság, 8%-os növekedés, jövőre 8,9% az előrejelzés, tehát ez valóban jó, és figyelembe vesszük a Brexit tárgyalásokat is a jelenlegi szakaszban, persze figyelemmel kísérjük a tárgyalások állását és ennyi változást, de hát nyilván a, nem a legrosszabb kimenetel a célunk, hanem a jó megállapodás, és az, hogy szabályozott, rendezett menetben bonyolodjon a Brexit. Ami az output gap tehát a kibocsátás érést illeti, van egy közös módszertan, amelyet esetleg módosíthatunk, amennyiben bizonyos tagállamoknál erre szükség van, Amit látunk a kibocsátáséréssel foglalkozó munkacsoport munkájából, az, hogy egyes tagállamok a a más és más részeit kérdőjelezik meg, vagy kritizálják. De a bizottság oldaláról is felléphetünk és értékelhetjük, egy érintett tagállamban tapasztalható részt vagy teljesítmény részt Bizonyos esetben szükség van az ilyenfajta szigorúbb megítélésre. Ami a, felügye, a programok utáni felügyeletet illeti, ez az IMF programoknak is általános jellemzője, és a minden olyan programban, amelyben a bizottság érintett, ez ugyanígy érvényes, főként amíg az adósság nagy részét nem fizették vissza. Tehát addig tart a e, program utáni felügyelet. A befektetési e, hiányt megpróbáljuk európai politikákkal orvosolni. Ha megnézik az éves növekedési jelentést, akkor ott látszik, hogy ez az első prioritás, a stabilitási és növekedési paktum pedig lehetővé teszi számunkra, hogy kiigazítsuk a fiskális teljesítményt a tagállamok esetében, amennyiben a befektetéseket növelik. Az országspecifikus ajánlásokban pedig megnézzük, hogy hogyan áll össze a tagállam, az érintett tagállam költségvetése, mennyire befektetésbarát, mennyire vonza a befektetéseket. Köszönöm. I will be quite short, as uh, Valdis has uh, said uh, the essential. Uh, azt hiszem, Valdis már elmondta a lényeget. Talán még egy dolog. Szívesen járok Írországban. Általában az adóügyekről tárgyalok ott, és nem annyira program utáni időszakról. Remélem, Írország kapcsán az összes 2018-ban hozandó döntés kapcsán előrelépést látunk majd, csak néhányat említenék a, az adóparadicsomok fekete listája, Public CBCR, átláthatóság, a, az adórendszert illetően, CCTB, ez egy jó projekt az egész európai gazdaságra néz. és így tovább sorolhatnám még. Nagyon jó az együttműködés az ír barátainkkal. Nagy öröm volt számomra, hogy ott járhattam, És aztán persze elmentünk sörözni is, és hát elmondták nekem a tárgyaló partnerek, hogy mi az, amit az Európai Bizottság munkájában kifogásolnak. A program utáni időszak felügyeletét illetőleg a szabályok azok, hogy amíg az adóság 25%-át vissza nem fizetik, addig lesz program utáni ellenőrzés. Ez a szabály, az Európai Bizottság feladata pedig az, hogy a szabályokat végrehajtassa. Igazságos a szabályok, logikus-e, hogy éveken keresztül folytatódjon a program utáni felügyelet? Fel lehet vetni ezt a kérdést persze. A lényeg azonban az, hogy Írország számára ez a felügyelet nem olyan problematikus, mert Írország nagyon jól teljesít, ami a növekedési előrejelzéseket illeti. 5,9 2016-ban 3,6, illetve 3,1 a rákövetkező években. Írország az egyik vezető ország, ami a növekedést élet, és ezt örömmel tapasztaljuk. Számomra tehát mindig öröm Írországgal tárgyalni, úgy érzem ugyanis, hogy az írországi fellépésünk teljes körű siker, úgyhogy nincs félnivalójuk, még akkor is, ha értem, hogy Írországnak elege van a felügyeletből, hiszen a lényegi munkát az ország elvégezte. A mi feladatunk azonban nem a szabályok meghozása, hanem a szabályok végrehajtása. Ami a Brexitet illeti, egyelőre az ír gazdaságra gyakorolt Brexit hatás leginkább azáltal ére, volt érezhető, hogy gyengült a font az euróhoz viszonyítva, az Egyesült Királyságban csökkentették az árakat, ami pedig eh, az Egyesült Királyság kilépését illeti a 2018-as eh, előrejelzéseink teljesen technikai jellegűek. Ez azt jelenti, hogy a, eh, a status quo-ból indultunk ki, ami a 27-ek és az Egyesült Királyság közötti kereskedelmi kapcsolatok jelenlegi állását illeti, és az 50-es cikk szerinti eljárást nem tudtuk figyelembe venni. Valamiféle előrejelzésre szükség volt, de olyan előrejelzésre volt szükség, ami nem politikai állásfoglalás. Írországot nagyon súlyosan érintik a globális sokkok is, a nemzetközi adózási rendszer megváltozása is nagyon súlyosan érinti Írországot, persze az amerikai Egyesült Államok helyzete is hasonló. A CCCTB nagyon jó Írország szempontjából. Néhány problémát meg kell oldanunk, de ezt meg fogjuk tenni, és biztos vagyok abban, hogy mi nagyon el tudjuk majd fogadni a végeredményt. Pereira képviselő az SND részéről. Köszönöm szépen. Portugálról szeretnék hozzászólni. Duas perguntas. Kérdéseim. Az első általános jellegű, a költségvetés tervezetek értékelésénél a bizottság számos, számos vita ülésen vesz részt a tagállamokkal. Nem csak arról van szó, hogy itt, hogy betartják-e a szabályokat, hanem arról is, hogy hogyan értelmezik ugyanezeket. Bizonyos esetekben lényegi nézetkülönbségek állnak fenn, azt illetően, hogy mit is értsünk egy adott gazdaság potenciális növekedésén, vagy akár a strukturális deficit fogalmán, vagy az is lehet, hogy olyan koncepciókhoz jutunk, mint a rendkívüli intézkedések, az Eurostat, a nemzeti hatóságok részéről, és néha hónapokra van szükség azt illetően, hogy a bizonyos intézkedéseket hogyan, milyen kategóriába is soroljunk be. Úgy tűnik tehát, hogy a költségvetési szabályok egyfajta sötét tudományággá változtak, és gyakran semmit nem értünk mindebből. Kérdezem a biztosoktól, hogy hogyan is válaszolnak a kormányok azon felhívására, hogy tisztázzák ezeket a szabályokat, tegyék őket világosabbá hiszen ezeken méretkezik meg az adott költségvetések képessége. Aztán a második kérdésem Portugáliára vonatkozik. Mindenki ismeri azt, hogy a gazdaság helyzete, illetve a költségvetés helyzete Portugáliában nagyon sokat javult. Ebben az évben a gazdaság az európai átlagtól jóval nagyobb ütemben növekszik, 4%-kal az euró övezet növekedési rátája fölött van, és a bizottság felfelé módosítja a gazdasági előrejelzéseket, a deficit előrejelzéseit pedig lefelé, és az államadóság előrejelzéseit is. 2014-ben vitáztunk a struktúrás deficit súlyosbadásáról és a szankciókról, most pedig a bizottság egyetért abban, hogy a strukturális deficit csökkent, akár 2017-ben, akár 2018-ban, és szeretném megtudni, hogy mely eredmények ösztönöztek az előrejelzések felülvizsgálatára, és hogy vajon a bizottság a portugál hatóságokkal folytatott párbeszédében bízik-e abban, hogy a portugál gazdaság képes lesz kezelni a kockázatokat, és továbbra is kedvezően lepi majd meg a bizottságot eredményeivel. Köszönöm. Well, uh, on those two... Nos, ami ezt a két pontot illeti, először is a strukturális párbeszéd zajlik, technikai szinten közös szabályok és kódexek vannak, az Eurostat szintén segíti a munkánkat. Ez még zajlik. Ami a portugál gazdaságot illeti, ahogy ön is emlékeztetett rá, megvan az ítélet, amely elismeri, hogy Portugália gazdasági teljesítménye erős, másodszorban, hogy a fiskális deficit valóban csökkent, méghozzá jelentős arányban. Harmadsorban pedig valóban strukturális erőfeszítéseket tesz az ország, de hogyan is említette, ezek nem elég jelentősek ahhoz, hogy az alkalmazandó kritériumoknak megfeleljenek. Tehát a feltételeket teljesíteni kell. Az is igaz, a múltban már volt erre példa, hogy végül az eredmények Portugáliában jobbak voltak, mint a saját előrejelzésünk, ami egyébként nem annyira meglepő, mert nekünk nyilvánvaló nagyon óvatosan és prudens módon kell eljárni, tehát ilyen megközelítést kell alkalmazni. A szemeszter során folyamatosan hozzá fogjuk igazítani az előrejelzést az eredményekhez. Tehát a kérdés, hogy van-e bizalom a portugál gazdaságban? Igen, megvan a bizalom a portugál gazdaságban, és ez nem kérdőjelezi meg azt a tényt, hogy a szükséges kiigazításokat végre kell hajtani. És nyilvánvaló, hogy ez az egész bizottság megközelítése. Egy pont, amire nagyon oda kell figyelni, az a jövőbeni fejlemények, hiszen Portugália a ciklusban már jól benne van, tehát oda kell figyelni a jövőre. Köszönöm Liv Pirnik a liberális frakció képviseletében. Köszönöm szépen, elnök úr Dombrovskis és Moszkovicsi biztos urak. Először is nagyon örülök annak, hogy javultak a költségvetés tervezetesekkel költségvetés tervezetekkel kapcsolatos bizottsági vélemények, legalább egy tagállammal kevesebb van, amely nem sérti meg a szabályokat. Az Eurogroup elnöke nem régiben mondta, hogy a stabilitás és növekedési paktum szabályai nagyon komplexek, nem lehet őket előre ö, jelezni, és a kritériumok sem mindig világosan követhetők. Az Európai Fiskális Tanács jelentésében is megfogalmazódott ez az igény, hogy egy fiskális horgony felé, a deficit vagy az adósság felé próbálják egyszerűsíteni ezeket a szabályokat. A bizottság megfontolta már-e, hogy a kettő közül választja az egyiket, és hogyha igen, akkor melyiket. Az is elhangzott, hogy a szabályok túl összetettek, és hogy szükség lenne bizonyos fokú rugalmasságra. E tekintetben az EFP jelentésben az is szerepelt, hogy a szabályok bonyolultságát úgy lehet javítani, hogyha jól meghatározott kivételeket, úgynevezett iszképklauzulákat építenek be és megfogalmazzák a feltételeket, amelyeknek teljesülnie kell ezekhez. Végül pedig független értékelés és tanácsadás kell, hogy meglegyen egy független testület részéről azért, hogy az opportunista véleményeket el lehessen kerülni. Kérdezem, hogy az EFB jelentéssel egyetértenek-e, és hogy véleményük szerint ki lehetne egy ilyen független testület vajon ez a felelősség kié? Az EFB, a bizottság egyik főigazgatóságáé, vagy akár egy új ügynökségé? Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Természetesen a szerződések nagyon világosan felvázolják a hatásköröket, ezt meg lehet változtatni. Igen, Először is a szabályokra vonatkozóan válaszolnék, hogy ezek összetettek, bonyolultak. Igen, ezzel foglalkozik a bizottság, ezt most vizsgáljuk. Nem annyira egyszerű ez az eszmecsere, hiszen ha nagyon egyszerű szabályokat fogalmazunk meg, akkor gyakran azzal a helyzettel találjuk szembe magunkat, hogy a tagállamok jönnek reklamálni, hogy ezt is azt a sajátosságot nem veszik figyelembe a szabályok. Természetesen, hogyha egyre újabb és újabb tényezőket veszünk figyelembe, akkor a szabályok egyre bonyolultabbak lesznek, tehát valahol meg kell húzni a határt, hogy mit veszünk figyelembe és mit nem a gazdasági tendenciák közül. És ahogy ön is elmondta, a kibocsátási rés és egyéb kritériumok, a strukturális költségvetési egyensúly és egyéb kritériumok alapján történik mindez. Hogyan lehet egyszerűsíteni a szabályokat, és előre jelezhetőbbé tenni mindezt, tervezhetőbbé. Az ECOFIN tanács is foglalkozott ezzel a holland elnökség alatt, és úgy tűnt, hogy inkább a kiadás oldali benchmarkokat, mutatókat használnák, hiszen ezek inkább a kormányok kezében vannak, másfelől lenne egy hosszabb időszak. Egyelőre ez indult be, ami pedig a deficitet és az államadóságot illeti, mind a két szempontot figyelemmel, mind a két kritériumot figyelemmel kísérjük. Mert nyilván a hosszú távú fenntarthatóság számára szempontjából az államadóság fontos, viszont a politikusok kezében mindig az adott pillanatban a deficit van, tehát ezt is figyelembe kell venni. Van rugalmasság a stabilitás és növekedési paktumban egyébként, és ez tükröződik is az egyik bizottsági közleményben, amely arról szól, hogy hogyan használjuk ki a stabilitási és növekedési paktum meglévő szabályai által biztosított rugalmasságot, a befektetést, hogyan moduláljuk a fiskális erőfeszítéseket a gazdasági ciklussal összehangolva, és így tovább. Ugyan itt egyébként értékeljük is a helyzetet, tehát nem mindig vakon matematikailag alkalmazzuk a szabályokat a felügyelet, tehát a tagállamok fiskális teljesítményének a felügyelete az Európai Bizottság feladata, és az a véleményünk, hogy ennek így is kell maradnia. Nemrégiben az Európai Fiskális Tanács jött létre, amely független értelmezést ad, a szabályokat értelmezi, illetve tanácsot ad a megfelelő eurozóna beli költségvetési irányvonalról. A legutóbbi jelentésükben az szerepelt, hogy kielégítő a stabilitási és növekedési paktum megvalósítása. Nem ö, szigorúan betű szerint a paktum minden betűjét tartják be a tagállamok, de a gazdasági növekedés támogatásához megfelelő a szabályok betartása. Köszönöm. A Miguel Viegas, GUE Group. Miguel Viegas, GUE. Eu tinha duas questões. Uma prim... Két kérdésem lenne. Az első módszertani jellegű, a második pedig általánosabb a bizottság értékelésében a portugál költségvetésre vonatkozóan. Nos, mm, itt csupán százalékpontos különbségek vannak a bizottság és a portugál kormány észrevételei között. Ugye itt strukturális erőfeszítések történnek ezen különbség megszüntetésére érdekelne, hogy figyelembe veszi, -e, illetve észszerűnek tartja a bizottság, hogy ugye a portugál lakosság számára nehéz megérteni azt, hogy hogyan lehetséges az, hogy van egy 1,4%-os nominális deficit, és ugyanakkor már a nem teljesítési kockázattal szembesíti a bizottság ezt az országot. A portugál lakosság egy kicsit belefáradt ebbe a megszorítási politikába, annak formájában, ahogyan ezt a bizottság az elmúlt években gyakorolta, a portugál népre kényszerítve egyfajta neoliberális agendát. A második kérdésem általánosabb jellegű. Portugália egy új pályát kapott 2015-ben, Ugye a munkavállalók, a nyugdíjasok hoztak ezért áldozatot, nagyon sokan 300 euróból érnek nyugdíjból, és még 600 eurót sem éri el a bér Nos, ez a pálya ö, bizonyos eredményeket hozott. A következő lenne a kérdésem. Ugye itt a 0,25% GDP arányos eltérést illetően ez a, ezt a bizottság engedélyezte a strukturális adósság elvány esetében Portugália vonatkozásában. Egy olyan országról beszélünk, amely esetében késedelem mutatkozik a közberuházásokban nem túlzott, tehát ez a középtávú cél a bizottság szerint. Nem kellene felülvizsgálni ezt a célt egy olyan nyomvonal vagy pálya keretében, amely kevésbé megszorító jellegű. Monsieur Villegas, euh, Először is emlékeztetni szeretnék szabályainkra. Ugye itt euh, bizottság ezeket egész egyszerűen alkalmazza, ezeket a szabályokat. Ugye, ha megnézzük a struktúrás deficitet, a kiadások viszonyát, akkor itt látjuk, hogy jelentős eltérés kockázata áll fenn a strukturális erőfeszítéshez képest, amelynek 0,6% kell, hogy legyen 2017-ben, és Pereira úrnak válaszoltam az imént, hogy ettől függetlenül mi figyelembe vesszük a már megtett, nem elhanyagolható erőfeszítéseket, az eltérés gyakran az év során is csökken, ez a tavalyi megfigyelése. Tehát itt bízunk a portugál gazdaságban. Vannak más országok, amelyeket jól ismerek, szintén a nem megfelelőség kockázatával küzdenek, így például Franciaország, mégis bizalommal fordulunk ezen ország felé, és örülünk annak a ténynek, hogy a túlzott eljárás hatája alól kikerülhet ez az ország jövőre. Tehát a szavaknak van egy jelentő, jelentésük, ugyanakkor egy eljásban nincsenek azonnali következmények, továbbra is konstruktív párbeszédet folytatunk, tehát a portugál kormányjal. Tehát nem szabad ö, olyan érzelmektől fűtötte reagálni, amelyek jelenleg nem is állnak fenn. Tehát mindenképpen együtt kell dolgoznunk tovább ezen a kérdésen. Ami pedig a portugál gazdaság állapotát illeti általánosságban, én persze nem akarok portugál belpolitikai kérdésekkel kapcsolatosan megnyilvánulni, ugye itt különleges feladatai vannak a portugál kormánynak, de úgy tűnik, hogy ez a neoliberális politika, amelyet ön említett, hogy a bizottság kényszerít az országra, hát ez szerintem mégiscsak túlzás. Szerintem portugál barátaink semmiféle panasza nem fordulhatnak a bizottság felé. Itt ugyanis felmerült a program alul ki kerülés. Mi semmiben nem akadályozzuk a portugál kormányt. A portugál kormány a saját monetáris politikáját folytatja gazdaságpolitikáját, és én örülök annak személy szerint, hogy ez nem neoliberális politika, tehát mi semmit nem kényszerítünk Portugáliára, tudatában vagyunk, hogy továbbra is fennáll a válság öröksége, vannak egyenlőtlenségek, vannak nehézségek. Önök, portugálok nagyon jól ismerik ezeket a nehézségeket ugyanakkor mi ugye azt várjuk, hogy a játékszabályokat tiszteletben tartsák, és akkor meglátjuk, hogy hova fejlődik ez a helyzet. A bizottság nem engedi, engedelmeskedett egyfajta szigorú szabálykövetésnek. Ugye 2006-ban volt ez, amikor szankciók kérdése merült 16-ban, amikor szankciók kérdése merült fel Portugáliával kapcsolatosan, és azt hiszem bölcsen döntöttünk, inkább megfigyeltük a helyzetet, nem avatkoztunk be, és igazunk volt, mert hat hónap elteltével Portugália kikerült a túlzott ilyen eljárás hatája alól. Tehát ne legyenek kétségei, a bizottság különleges figyelemmel fordul Portugália felé, és támogatja a portugál országot. És a strukturális eladósodottság középtávú célját, illetve hangzik a kérdés, erről lehet tárgyalni? Válasz, a szabályok mindenki számára alkalmazandóak, 0,25% ez az érték, hogyha negatív ciklus áll fel, de nem erről van szó Portugália esetében, mert a portugál gazdaság elég jól áll, sőt, kifejezetten jól, hogyha megnézzük az előzményeket. Köszönöm szépen. Ami a strukturális alapokat illeti, a parlament hozzájárulása is szükség volt ehhez a bölcs döntéshez. Kicsit fura a helyzet, mert hát az Európai Bizottság döntése egy kicsit eltért a helyzet valós voltától. A tagállamoknak maguknak kellene ezt meghatározniuk, de hát ez egy érdekes kérdés, lehet erről még vitázni. Márkó Váli a következő. Köszönöm, elnök úr, olaszul fogom feltenni a kérdésemet. Két kérdésem lenne. Az első az előző panelre vonatkozik. Sajnos ott nem kaptam hozzászólási időt, és szeretném megkérdezni a biztosokat, hogy ami a deficit helyzetet illeti, az adóssághoz kötődő kapcsolatot, ez világos, ugyanakkor a makro egyensúlytalanságra vonatkozó helyzet nem világos. Két ország, Németország és Hollandia esetében mikor ö, oldják meg önök ezt a problémát, ez a kérdésem, és van itt szó fiskális transferekről ről ezen országok esetében, az EU felé ezen országok esetében, amelyek ö, többlettel küzdenek. Ami pedig az adósságot illetően országok esetében, mint Olaszország, ugye itt 133%-ról beszélünk, nagyon magas szintről, esetleg egy kicsin csökkentés kiadhatna a strukturális szintre, nem lenne jobb ehelyett a pozitív konjunktúrát kihasználni és jobban beruházni, tehát egy kicsit kiadásokat eszközölni, ezeket ösztönözni, ahelyett, hogy megpróbálnánk csökkenteni az államadóságot. Most a kis megtakarítások helyett jobb lenne a beruházásokat ösztönözni, ahelyett, hogy a szigorúság rajongóit kielégítsük ez a megközelítésmód. Uh, uh, Köszönöm szépen a kérdést. Először is, ami a makrogazdasági egyensúlytalanságok eljárását illeti, beszéltünk valóban a mechanizmusról szóló jelentésről egy korábbi egyeztetés során. A makrogazdasági egyensúlytalanságokat monitorozzuk, nem csak a hiány kontextusában, hanem a nagy többlet kontextusában is. Pontosan ez az oka annak, hogy Hollandia és Németország makrogazdasági egyensúlytalansági eljárás alá került, mert gazdasági egyensúlytalanság jellemzi őket, és ez a az oka annak is, hogy jelen pillanatban egy mélyreható áttekintés vagy elemzés készül ezen országokról. Jövő évre elkészül az értékelésünk, és az ország specifikus ajánlások is tükrözni fogják azt, hogy mire jutottunk az elemzésünk során. Aztán ami a fiskális irányt illeti, Olaszországra kérdezett rá, de szerintem ez egy szélesebb kontextusban tekintendő. A gazdasági növekedést és a fiskális fenntarthatóságot egyensúlyba kell egymással hozni, és egy differenciált megközelítése van szükség. Ebben a kontextusban azt is el kell mondani, hogy azok az országok, ahol nagyobb az eladósodottság, nagyobb az adósság szint, és ahol a közpénzügyek fenntarthatóságával kapcsolatosan aggályok merülnek fel, azoknak középtávú költségvetési célokat kellene kitűzniük maguk elé. Az is tény, hogy Görögország után Olaszországban a második legnagyobb az adósságszint, a második legmagasabb. Ez azt jelenti, hogy az eladósodottságot mindenképpen kezelni kell, csökkenteni kell az adósságszintet, szintet, azért, hogy esetleges jövőben is sokuk esetén legyen mozgástér. Pontosan ez az a megközelítés, amit követünk. Köszönöm. Thank you. Köszönjük szépen. Gerold Anemans. Köszönöm szépen, elnök úr. Hollandul folytatom. Az Európai Bizottság gal a belga költségvetési tervezetről szeretnék röviden beszélni. A belga pénzügyminiszter alapvetően nagy változásokról beszél, ezen változtatásokkal kívánja jövőbeni nemzedékek jólétét biztosítani nőttek az adóbevételek az országban, az Európai Bizottság mégis arra az eredményre jutott, hogy a költségvetési hiány egyre csökken Belgiumban, és nem dolgozik kielégítően az ország az adósság szint csökkentésén. Érdekelne, hogy mit gondol az államadóság gal kapcsolatos elemzésekről Belgium kapcsán, és jó lenne, hogyha szólna a középtávú kockázatokról is. Az jelentésben szürep, szerepel egy kockázat, hogy a struktúrás alkalmazkodási pályáról az ország letérhet. Nagyon komolynak hangzik az, ami a jelentésben áll. Mit gondol erről pontosan? Köszönöm. Rendben. Ami tehát Belgiumot illeti, általában véve javul a helyzet, ezt mutatják az őszi előrejelzéseink is, miszerint a deficit 2,5%-ról csökken 2016-ban, 2017-ben 1,9-re. Strukturális értelemben is javul a helyzet, várhatóan egy nagyon pozitív párbeszédet folytattunk a belga kormányjal, és lassan most már eredmények, az eredmények is láthatók. Az adósság csökkenőben van, ez a konszolidációs folyamatnak az eredménye. 2016-17-ben jelentős konszolidáció történt, de tekintettel arra, hogy 2017-ben jelentős eltérés volt tapasztalható, a célkitűzésekhez képest várhatóan 2018-ra is ezzel kell számolni. Az előrejelzéseink megerősítik azt, hogy 2017-18-ban együttesen várhatóan rosszabbodik a helyzet, ezért a hatóságokat arra szólítottuk fel, gondoskodjanak arról, hogy a mutatók megfeleljenek a megállapodásnak. Belgiumban a hitelköltségek csökkenésén alapul alapvetően az adósság csökkentés, javul a helyzet, de úgy gondoljuk, hogy még várat magára az áttörés. Elnök úr, hogyha megengedi, szeretnék egy kiegészítő kérdést feltenni, három percen van, nem? Köszönöm, tehát azt hallhattuk, hogy jelen pillanatban a helyzet kielégítő, nincs ok pánikra, És az önök számításai szerint Belgium végül el fogja érni a célkitűzést. Úgyhogy azt hiszem, hogy most már megfelelő kontextusban láthattuk azt az állítást, ami a jelentésben is szerepel. Azt hiszem, hogy válaszoltam erre a kérdésre. Thank you, Tom. Köszönjük szépen, Tom van Köszönöm szépen, elnök úr. Dombrovskis alelnök úrhoz intézném kérdésemet, mégpedig Olaszországgal és Belgiummal kapcsolatos a kérdésem. Láthatjuk, hogy Olaszország és Belgium nem éri el a benchmarkokat az adócsökkentésben. Fiatal belgaként természetesen aggódom emiatt. Belgium a harmadik legeladósodottabb ország, vagy a negyedik, Olaszország, Görögország és Portugália után, és emellett nagyon súlyosan öregszik a társadalmunk, csak Szlovéniában rosszabb a helyzet. 2050-re a szociális kiadások 13 milliárd euróval meghaladják majd a jelenlegi szintet. Ami Belgiumot illeti és más európai országokat, úgy gondolom, hogy a lakosság előregedése egy súlyos problémát jelent. Miközben alig-alig hallhatunk erről bármit is a legutóbbi őszi csomagban. Tudom, hogy nagyon nehéz ezt a jelenséget pontosan körülírni, és nyilvánvaló, hogy ezzel kapcsolatosan nehéz ajánlásokat is megfogalmazni. De szerintem az Európai Bizottság mégis hasznos szerepet tölthetne be ezzel kapcsolatosan, jó lenne ajánlásokat megfogalmazni a társadalom előregedésével kapcsolatosan. A kérdésem önökhöz ezért a következő. Az Európai Bizottság hogyan tudná ezen a területen jobban ellátni a feladatát, hogyan tudná jobban felhívni figyelmet a lakosság előregedése okozta költségekre? Köszönöm szépen a kérdést. Igaza van, ami a fiskális teljesítményt illeti, a rövidtávú fiskális teljesítményt figyeljük, valamint az adósság alakulását és a költségvetési hiányét – azt láthatjuk, hogy átlagban a belga költségvetési hiány csökkenőben van, 2,5 százalékról másfélre csökkent idén, és még jobban csökken jövőre. A strukturális egyensúly stabil, másfél százalékon áll az idejében és várhatóan jövőre is. Összességében azonban úgy látjuk, hogy Belgiumban fele, fennáll a kockázata annak, hogy nem sikerült tartani a szabályokban meghatározott szintet, mert a költségvetési, struktúrás költségvetési hiány is csökkenőben van, ami azt jelenti, hogy az adósságszint is gyorsabban csökkenni fog. Azt látjuk már most is, hogy az adósságszint csökkenőben van. A tavaly 1,3-ról 1,2-re csökkent az idén, és még inkább csökkenni fog jövőre. Ami a fiskális teljesítmény értékelését illeti, természetesen hosszú távú fenntarthatóságra is odafigyelünk. Figyelembe vesszük a társadalom előregedését, valamint az ehhez kapcsolódó költségeket is. Ez utóbbi pontosan az a paraméter, azon paraméterek egyike, amelyeket figyelemmel kísérünk. Ezért is tettünk ajánlást a nyugdíjrendszer megreformálására. Jeleztük, hogy a második pillérbeni nyugdíjakkal is foglalkozni kell. Oda kell figyelni az életkor, az, a várható élettartam és a nyugdíjak közötti kapcsolatra. Valamint biztosítani kell, hogy a társadalom előregedése esetén is fenntarthatóak legyenek hosszú távon a közpénzügyek. nem csak a fiskális becslésünkre támaszkodunk ebben, hanem az ország specifikus ajánlásokban is teszünk javaslatokat a hosszú távú fenntarthatóság érdekében. Köszönöm. Okay, so thank you. Köszönöm szépen. Egy nagyon rövid megjegyzést engedjenek meg nekem is. Néhány képviselő nagyon konkrét megjegyzést tett, én egy általánosabb megjegyzést tennék. Összességében látom, hogy az Európai Bizottság igyekszik intelligens módon alkalmazni a meglévő szabályrendszert, figyelembe véve a gazdasági ciklust és annak sajátosságait is. Egy érdekes inflációs és bérdinamikának vagyunk tanulja a gazdasági fellendülés idején. Ez egy nagyon nagy kihívást jelent több szempontból is. Ugyanakkor az is igaz, hogy azon eljárások, amelyek ezt az eredményt lehetővé tették, kevéssé körülírtak, és úgy tűnik, hogy nem igazán sikerül alkalmazkodni a szabályrendszerünkben, nem sikerül hozzáigazítani a változó körülményekhez a rendkívül bonyolult szabályrendszerünket. Egy roppant bonyolult, problematikus rendszerről van szó. Tudom, nem egyszerű megváltoztatni a rendszert, hiszen a szerződések, a joganyag nagyon világos szabályokat fogalmaz meg. Ha változtatni akarunk a rendszeren, akkor a jogszabályokat kell megváltoztatni, és az úgynevezett soft law, tehát a puha szabályok nem helyettesíthetik az efféle módosítást. Teljesen egy- egyetértek azokkal a lépésekkel, amelyek soron következnek a közöl- közeljövőben. Kérdés, hogy mi fog történni a stabilitás és konvergencia szabályokkal, a fiskális paktummal, amely, ha a jogszabályokat nem érinti, akkor csak korlátozott hatása lesz. Vannak olyan elemek, amiket ez potenciálisan érinthet. Persze a parlament nem örülne annak, ha társjogalkotóként kimaradna az eljárásból egyébként, de ezt már máskor is jeleztem önöknek. Ettől eltekintve azonban sokkal érdekesebb talán az, hogy hogyan látják ezt egy szélesebb kontextusban. Hogyan látják a szabályalapú rendszerünket, amelyben megtartjuk a szabály alapú koncepciónkat, hiszen máskülönben a nagyon nehéz lenne a fiskális felügyeletnek például eltérő hatásköröket biztosítani. Nyilván összeegyeztethetőnek kell lenniük a nemzeti fiskális szabályoknak is, a közös szabályainkkal, és összhangban kell állniuk a valósággal, a valós adottságokkal? Ez lenne tehát a kérdésem. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a kérdését. Ez valóban olyasmi, amivel mi is behatóan foglalkozunk jelen pillanatban. Nyilván nem egyszerű egyensúlyt teremteni a szabályok egyszerű volta között és a különböző egyéb tényezők között. nem fogunk túlzottan leegyszerűsített megoldásokat javasolni, mert bár vonzóak, mert egyszerűek, ha konkrét esetekre vonatkoztatjuk őket, akkor hamar kiderül, hogy a tagállamokban azért nagyon mások és mások a körülmények. Van egy további kérdés is, amivel foglalkoznunk kell. a szabályok alkalmazása, valamint az előre jelezhetőség, jósolhatóság, szerintem itt is valamiféle intelligens megoldásra lenne szükség. Amikor az úgynevezett output gapet és más elemeket veszünk figyelembe, akkor nyilvánvalóan az Amsterdami ECOFIN ülésen megvitatottakat is figyelembe kell venni, a költség benchmarkokra jobban oda kell figyelni, És persze csökkenteni kell a volatilitást is, mert itt gondok adódhatnak. Ami az integrációját, integrációt illeti, a gazdaság és monetáris, a ré, meglévő régi szabályok gazdaság és monetáris unióba való integrációját. December 6-án fogunk ezzel foglalkozni, amikor a gazdaság és monetáris unió emélyítéséről szóló csomagot mutatjuk be. Mindenképpen figyelembe kell vennünk a rugalmasságot, amelyet előírt a stabilitás és, rugalmas, a stabilitás és növekedési paktum. A kormányközi megállapodások közösségi keretbe való integrációjának célja nyilvánvalóan az, hogy megerősítsük a demokratikus elszámoltathatóságot. Ez pedig természetesen azt is jelenti, hogy az Európai Parlament felé való elszámoltathatóság is erősödik. Ami pedig a fiskális tanácsot illeti, úgy gondolom, hogy ennek a hatáskörei és feladatkörei világosan körülhatároltak. Egy tanácsadó szervről van szó, amely a fiskális szabályok tiszteletben tartásával kapcsolatosan végez elemzést és ajánlásokat fogalmazhat meg az euróövezet fiskális megközelítését illetően, ugyanakkor nem változnak az Európai Bizottság hatáskörei, ami a tagállamok fiskális felügyeletét illeti, és a bizottság nem változtathat maga sem ezeken a hatáskörökön. Köszönöm. Csak néhány szót fűznék hozzá az elhangzottakhoz. A decemberi gazdaság és monetáris unióról szóló csomagunkkal kapcsolatosan meg fogjuk válaszolni ezeket a kérdéseket. A Tupek és Sixpack további felülvizsgálatára lesz továbbá szükség jövőre. Egy dolog biztos, nincs mindenki számára egységes megoldás. Nagyon bonyolult a dolog, nagyon bonyolult a helyzet. A bizottságnak megvannak a maga határai, a maga korlátai, de szerintem nagyon fontos mégis a bizottság szerepe, mert nekünk kell megteremtenünk a megfelelő egyensúlyt, ezért is gondolom azt, hogy a költségvetési felügyelettel kapcsolatos szerepkörét az Európai Bizottságnak teljes körülön meg kell őrizni. Köszönöm szépen! Lassan be kell fejeznünk. Sambon úr, szeretett volna még hozzászólni? Spontánul? Very quickly, because we need... Kérem, nagyon röviden. Uh... Igen, röviden, hát természetesen. Egy perc is elég nekem, csak arra emlékeztetnék. Lássuk csak, nem lehet olvasni hogy Spanyolország nem adja be a költségvetés tervezetét, és hogy Katalóniának nincs. Én spanyolként és európaiként beszélek. Hogyha a spanyol népnek szeretnének szolgálatot tenni, akkor kérem szépen ne fogadják el ezt a fajta magatartást, a kormány a felelősséget másra tolja. 15 éve ö, igyekeznek a katalánok. A kormány hibája az, ami történt, és Európa és az én választókörzetem érdeke, hogy az egységes piac megvalósuljon, kettő, hogy radikális változás legyen a területi hatalom megosztásban. Ha nem lesz ez, akkor nem lesz költségvetés. Ennyit akartam mondani. Hát, uram, nem vagyunk megengedő hozzáállásban, itt politikai valóságokról beszélünk. Én lerövidítettem a, az elmondottakat Spanyolországgal kapcsolatban, de hát nyilván a katalóniai eseményeket nem ítéljük, kritizáljuk, de Nyilván részben ez magyarázatta arra, hogy jelen pillanatban nincsen meg a kapacitás, a lehetőség arra, hogy megszavazzák a költségvetést. Ezért tehát megkülönböztetjük a spanyol helyzetet, az osztrák, a német és egyéb helyzetektől. Ugye Spanyolországban van kormány, ez nem egy ügyvívő kormány, hanem nem volt olyan helyzetben, hogy a költségvetést elfogadja, de úgy gondoltuk, hogy a jövőben erre lesz lehetősége, és Ausztria és Németország esetében mások az okok, de megengedtük, hogy a költségvetést mielőbb benyújtsák, és tiszteletben tartjuk az európai előírásokat teljes mértékben. Köszönöm szépen, mondja az elnök, ezzel akkor lezárhatjuk ezt az eszmecserét a biztosainkkal, és világisan lefektettük a biztosok és a bizottság előjogait, nem csak a szerződésekben, hanem a gyakorlatban is már a jogszabályban. hogy az értelmezés a szélesebb körül is lehet, de mindennek van határa, hogy ne kerüljünk ellentmondásba magukkal a szerződésekkel. Ezért jutunk tehát idáig, hogy néha vannak ilyen meglepetésnek ható javaslatok, de azért ettől még jogilag robusztus minden. Köszönöm szépen a jelenlétet, köszönöm a munkát, és lezárom az ülést.